Tisztelt kollégák, kezdjük is el az ülést. Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen etwa Mindenkit üdvözlök a mai kicsit rövidebb, szokásosnál rövidebb ülésünkön. Azt remélem, hogy sikerül tartani az időt, még akkor is, hogyha kicsit hosszadalmas szavazás vár ma ránk. Elsőként a kérdésem az, hogy a napirend tervezettel a mostani formájában egyetértenek-e, vagy vannak-e ellenvetések, módosítási kívánalmak? Úgy látom, hogy nincsenek ilyenek, akkor a napirendet jóváhagyottnak tekintjük. Kettes napirendi pont, elnök észrevételei, bejelentései. Tájékoztatnék mindenkit, hogy ami a tolmácsolást illeti, a következő nyelvekre van tolmácsolás. Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román. És szeretnék még arra is utalni, hogy interneten is közvetítjük ezt az ülést. A koordinátorok április 25-i döntését e-mailben kiküldtük mindenkinek, és mint mindig úgy gondolom, hogy ezt a jegyzőkönyvet hivatalosan is jóváhagyottnak tekinthetjük, mivel május harmadikáig semmilyen észrevétel nem érkezett be önöktől. Térjünk is át a szavazásokra. Három állásfoglalásról kell ma szavaznunk. Kezdeném is az elsővel, melynek témája az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex. Kurcio Máltéze volt a mi véleményünk előadója. Tőle kérdezem, hogy szeretne valamit elmond most ehhez szólni. Rendben, akkor kezdjük is a szavazást. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette Külön szavazunk, első részről mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Wir öffnen die Abstimmung. Megnyitom a szavazást, még várunk egy kicsit, hogy mindenki elővegye a kártyáját. Okay, dann zählen wir, dann zählen wir Silvia Costa against. Jó, akkor ő ellene szavaz. Dann schließe ich die Abstimmung. Lezárom a szavazást. 12 mellette 7 ellen elfogadtuk, 12-8 ellenében elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os és 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben. Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. 12-10 ellenében elfogadtuk. 92 mellette. Ellene. Tartózkodást Elfogadtuk. 93 mellette. Ellene. Tartózkodást Elutasítottuk. 95 mellette. Ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 97-es első részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Most pedig a 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a 98-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 100 100-as mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. 13.9 ellenében elfogadtuk. 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. 102 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18 és 104-es mellette. 18 és 104, kérdezi az elnök. Oké. 104 uh, A 104 es visszavonták, a 18-asról szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es és 105-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 106 mellette ellene, tartózkodást elutasítottuk. 21 mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. Ellenőrizzük. A 22-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-13 ellenében elutasítottuk. 107 mellette ellene, tartózkodást elutasítottuk. 108 mellette ellene, tartózkodást elfogadtuk. 109 mellette ellene, tartózkodást elfogadtuk. 23-as mellette ellene, tartózkodást elfogadtuk. Elnézést, elutasítottuk, ezt én tévesztettem el. Azért ellenőrizzük, a 23-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom. Igen, egyértelműen elutasítottuk elnézést, ezért tévesztettem el. 110-es, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 113 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 114 mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene Tartózkodás. Elutasítottuk. 118 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 119 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 120 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 121-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 124 mellette. Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 122-es mellette. Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 24-es és 123-as mellette. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene? tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 25 Abstimmung ist geöffnet. A 25-ösről szavazunk. muss die Abstimmung jetzt schließen. Lezárom a szavazást. 13 zu 12 angenommen. 13 mellette, 12 ellene, elfogadtuk. 125-ös mellette. Ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 27-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben. A 27-esről szavazunk. Geschlossen? Lezárom a szavazást. Okay, dann ist es mit 14 zu 10. 14, 10 ellenében elfogadtuk. 126-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as, nem, okafogyott, 29-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette. Ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, a 127-esről szavazunk. Geschlossen? Lezárom a szavazást. Igen. Elutasítottuk. 11 mellette, 14 ellene. 128-as mellette, ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 129 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizhetjük, de szerintem egyértelmű volt. Nos, megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazást. Nem, mégsem volt ez egyetemű. 13 mellette, 12 ellene, de mégiscsak elnézést, akkor jóvá hagytuk, elfogadtuk ezt a módosítást. 131-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. A 131-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 hat ellenében elnézést. Kérnék mindenkit, hogy egyértelműen jelezzenek készfeltartásra, hogy mire szavaznak, mert akkor jobban lehet látni. 132-es mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 133 szóbeli módosítóval mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 134 mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás. Nagyon szoros az eredmény, ellenőrizzük a 135-ösről, megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom. 11-14 ellenében elutasítottuk. 136 mellette. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor még egyszer. Mellette? Elnézést. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Mégiscsak ellenőrizzük, mert szoros az eredmény. Megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom. 13-13, elutasítottuk. 137-es mellette. Ja, es war aber trotzdem, es war sowieso abgelehnt. Also in so Így is úgy is elutasítottuk, úgyhogy akkor 13-14 ellenében. Dann waren es 14 zu 13. Also 107. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 138 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 141 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítottuk. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 146-osról megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 13-14 ellenében elutasítottuk. Julie nak is megvan most már a szavazókártyája, tehát elutasítottuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 33-asról. Geschlossen. Lezárom. A szocialistáknál túl sokan szavaztak. Akkor most már jó. Lezárom. 13 e, mellette, 14 ellene elutasítottuk. 148-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Szoros az eredmény. 149. Megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazást. 11 mellette, 14 ellenne elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 150-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 151-es mellette. Ellene tartózkodás ezt is ellenőrizzük, a 151-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 14 mellette, 13 ellene, elfogadtuk. 152-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153-as mellette. Ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt is megint csak ellenőrizzük, mert nem látom eléggé a kezeket. Megnyitom a szavazást a 153-asról. Geschlossen? Lezárom a szavazást. 16 mellette, 11 ellene, elfogadtuk. 36-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Op, elnézést, ez okafogyott, tehát a 37-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, inkább ellenőrizzük. Volt néhány tartózkodás, úgyhogy nem vagyok biztos a dolgomban. Megnyitom a szavazást a 154-esről. Lezárom. 12 mellette, 10 ellene, elfogadtuk. 5 tartózkodás mellett. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, ha a szocialisták jobban felemelnék a kezüket, az nekem nagy segítség lenne. 155-ös mellette. Ellene. Tartózkodás ettől még nem lesz láthatóbb, akkor ellenőrizzük. A 155-ösről szavazunk. Elnézést. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 10 mellette, 16 ellene elutasítottuk. 156-os mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 157-es mellette, ellene. Tartózkodás egyértelműen elfogadtuk. Végre egyértelmű volt valami. 158-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 159-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 160-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 161 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 162 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 1-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 44 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Drei, Entschuldigung. A hármasról javítja magát az elnök. Lezárom a szavazást. Mit 17 zu 10 ab. 10 mellette, 17 ellen elutasítottuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellette. Elnök. Ö, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 4-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 9-est visszavonták, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mondott az elnök. Kétszer szavaztunk az 54-esről, akkor 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás, el, elfogadtuk 58 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk 59-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk 60-as mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk 61-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 74 mellette, ellene, tartózkodás, elfog, elfogadtuk, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es és 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 86-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt inkább ellenőrizzük. A 15-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. 13-15 ellenében elutasítottuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 88-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-13 ellenében elfogadtuk, akkor végszavazás következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-en mellette szavaztak, nem volt ellene szavazat, és negyen tartózkodtak, elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Dann kommen wir jetzt zur Stellungnahme zur Ärger. Berichterstatterin war hier. Most az elgáról fogunk szavazni. Szilvia Costa volt az előadónk. Szeretne hozzászólni? A berek, ja, Entschuldigung. Elnézést, a berekről szavazunk, nem az elgáról. A berekről szavazunk, tehát. Silvia, möchtest du noch was sagen? No, no. Voglio solo ringraziare. Igen, csak szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, köszönet a titkárságnak is, és a, az asszisztenseknek, a policy advisoroknak. Tudom, hogy elég sok volt a nézeteltérés, de láttam, hogy mindenki szeretett volna valami előrelépést tenni ezen fontos témával kapcsolatban. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Dank kommen Köszönöm szépen. Most akkor szavazzunk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk. 56-os, 57-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 56-osról, 57-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 ellene, 13 mellette elutasítottuk, 55-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk, 58-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyből a kettes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 77-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 69-es mellette. Ellene. Ó, elnézést. A 68-asnál járunk, én tévedtem mondani az elnök. 68-as, 71-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 72-es és 74-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 73-as és 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette, elnézést, 79-esnél járunk, nem figyelek. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es, 82-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 81-esről és 82-esről. Lezárom a szavazást. 15-en leszavazták, így elutasítottuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os és 87-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ugyanúgy elutasítottuk, mint az előzőt, de azért ellenőrizzük. 86-osról 87-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Nem, akkor most fordult a helyzet, 15 szavazat volt mellette, és így elfogadtuk. 89-es és 90-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is inkább ellenőrizzük. 89-es és a 90-esről 90 szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-15, elutasítottuk. Vannak ilyen kis változások az eredményekben. 91-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. A 94-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 16 mellette, 12 ellene, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 96-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Uh-huh, valóban. Elutasítottuk 11-16 ellenében. 97-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 98-as mellette. Ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ezt is ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást a 98-asról. Lezárom. 13 mellette, 15 ellen elutasítottuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ugyanúgy, mint az előbb is. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. A 102-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-14 elutasítottuk. 103-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 127 és 128 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Most akkor következik a 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száznégyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt most egyértelműen elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük. A 12-esről most megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-en ellene, 11-en mellette elutasítottuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, nem vagyok biztos ellenőrizzük a 134-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 mell ellene, 11 mellett elutasítottuk, 133 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 136 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 136-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Mégiscsak. Egészen egyértelműen elfogadtuk. 22 mellette 6 ellene elnézést. Nem igazán látom mindig, hogy ki mire szavaz. 137-es mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellette, ne, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 141-es mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 141-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 12 mellette, 16 ellene elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben. A 25-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom. 15 e mellette, 13 van ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk.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 tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 31, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, ellenőrizzük az 5-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom. Igen, 13-an mellette, 15-ön ellene elutasítottuk elnézést. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette. Elnézést, Rendben. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Nagyon szoros az eredmény. Akkor megnyitom a szavazást a 43-asról. Lezárom. 42-es. 5 mit 15 zu 13 abgelehnt. 13-an mellette, 15-ön ellene elutasítottuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 49-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás. A néppárt hogyan szavazott? Ellene. Jó, nem láttam. Akkor még egyszer, 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most a végszavazáshoz értünk. Név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 13-an ellene elfogadtuk. Gratulálunk az előadónknak a végeredmény ugyanolyan szoros volt, mint a módosítókról szóló szavazás. Elnézést, hogy ennyiszer kellett ellenőrizni az eredményeket, de mint látszik, erre szükség volt. Akkor most a következő szavazáshoz érünk. Liad Riada véleményéről van szó, ez lesz a harmadik szavazásunk a mai napon, az uniós fellépés a fenntarthatóságért. Itt van az előadónk, szeretne hozzászólni? Igen, igen, röviden szeretnék hozzászólni, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a titkárságnak, az árnyékoknak, a segítségnyújtásért és a munkáért. Minden egyes vélemény ugye rövid, és lényegre törő. Mi az SDG 4-esre próbáltunk koncentrálni, és az európai politikai keretre, Természetesen szerettem volna szélesebb körű véleményt írni, de hát ezt nem tették lehetővé a formai követelmények. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a 2010-2014-es időszakban 2,4%-kal növekedett az oktatásra folytott pénz, de utána viszont csökkenés fog majd bekövetkezni és nagyon fontos az egész Európai Unió fejlődése szempontjából, hogy megnézzük, hogy a Brexit után ugye milyen további csökkentésekre számíthatunk majd. Köszönöm szépen. Akkor most nézzük a szavazást. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hét mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 részenként első rész, az első részt, hogyha elfogadjuk, akkor a második kiesik, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, mert senki nem emeli fel tisztességesen a kezét. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 14-9 arányban. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk, 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most a végszavazás következik. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Geschlossen. Mit 24... A szavazást lezárom.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 egy kicsit hosszabb ideig szavaztunk, mint ahogy számítottunk rá, úgyhogy gyorsan folytatnunk is kell a munkát. A napirendünk szerint fél óránk van, mert utána a koordinátorok ülését meg kell kezdenünk. Tehát mindenkit arra kérnék, hogy a hatos ponttal akkor folytassuk is a munkát. És mindenkit arra kérnék, hogyha szeretne kimenni a teremből, akkor ezt csendben tegye, és a beszélgetéseket pedig a folyosón folytassa le, hogy mi itt nyugodtan dolgozhassunk tovább. Tehát a hatodik napi rend következik. Ez egy libe jelentés a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a pornográfia elleni küzdelemről. Rendkívül kemény és rendkívül fontos témáról van szó. A legutóbbi mandátum alatt is foglalkoztunk már ezzel, és akkor is készítettünk véleményt a LIBE jelentéséhez. A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása nagyon komoly bűncselekmény, ezért ezzel ellen mindenképpen fel kell lépni, méghozzá komprehenszív módon. 2011. decemberében foglalkoztunk már ezzel a témával, és az irányelvet vizsgáltuk. Most Szabine Ferhelyen az véleményünk előadója. Először neki fogom megadni a szót, utána majd az árnyék jelentéstevőknek, és természetesen utána bármelyik másik képviselőtársamnak, aki szeretne hozzászólni ebben a témában, de először is Szabinája a szó. Köszönöm szépen. A legutóbbi jogalkotási periódusban megegyeztünk már egy szöveg tekintetében a szexuális bántalmazás és szexuális kizsákmányolás elleni harcban. Új bűncselekmény kategóriák jöttek létre az, a számítástechnikai bűnözés kapcsán, és akkor is a LIBE volt az illetékes. Ezen kívül nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a preventíva megelőző intézkedésekre is. Úgy gondolom, hogy nagyon egyértelműen és nagyon keményen kell fellépnünk, mind tagállami szinten, mind pedig Európai Uniós szinten. Nagyon sok technikai előrelépés történt például a számítástechnikai bűnözés ellen, a Darknet megfigyelése, és um, általánosságban a tartalom ellenőrzése. Úgy tűnik, hogy ezek a tartalmak az ellenőrizhető, vagy ha fogalmazhatok így a normális internetről, egyre inkább átcsúsztak a darknet hatáskörébe, és a különböző tagállamokban különböző megelőző intézkedéseket indítottak el ennek megállítására. Például az érintett honlapokhoz való hozzáférés megakadályozása, blokkolás, vagy pedig maguknak az internetes lapoknak a törlése, vagy pedig bizonyos tartalmak törlése. Ezek tehát azok az intézkedések, amiket a tagállamok elindítottak, de nem alakult még ki koherens stratégia ebben a tekintetben. A Darknet továbbra is működik, és itt ugye bizonyos specifikus technológiákra utalunk, amikor Darknetről beszélünk. Sokkal jobb koordinációra lenne szükség a tagállamok között, hogy jogi szempontból hogyan lehet megfogni és megállítani ezeket az oldalakat, illetve ezeket a tartalmakat. A gyermekek szexuális kizsákmányolása az internet keretein belül rendkívül súlyos probléma. Reméljük, hogy a véleményünket figyelembe fogják venni, és így még inkább ösztönözhetjük a tagállamokat arra, hogy a számít, számítástechnikai bűnözés ellen is szisztematikusan fel tudjanak lépni, és hogy minden egyes tagországban szisztematikusan meghozzák az ehhez szükséges jogszabályokat. Nagyon sok gyermeket érintenek ezek a visszaélések, ezek a kizsákmányolások, és ez a gyermekek jövőjét nagyon keményen veszélyezteti, ezért fel kell lépnünk ezeken a bűncselekmények ellen. Ich würde jetzt Köszönöm a bevezetőt. Most az árnyék jelentéstevőknek megadom a szót. Elsőként Marlene Mici. Thank you, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Felhelyen asszony véleménye azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, nagyon kiegyensúlyozott, és az ötlete is nagyon hasznosak, és azt hiszem tényleg a lényegre törekedett. Tehát a, az irányelv legfontosabb részeire utalt rá, a gyermekpornográfiáról, a szexuális kizsákmányolásról szóló rendeletről beszélek. És nagyon örülök annak, hogy a legfőbb prioritásokra sikerült koncentrálni, a legfőbb intézkedésekre, például a tájékoztatás, ez egy nagyon fontos dolog, illetve a képzés, az oktatás, az áldozatok segítsége, a bűncselekmények ki feltárása, nyomozása, ezekre sikerült koncentrálni, ez nagyon fontos, ez egy nagyon súlyos 20. vagy 21. századi probléma. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak többet kell tenni azért, hogy a gyerekek online tevékenységét megvédje, és ezzel kapcsolatban nekem is lennének módosítóim. Először is Tudom, hogy a véleménnyel kapcsolatban van egy terjedelembeli behatárolás, de például föl kéne, föl kéne lépni a, a különböző, az olyan típusú pornográfiáért, amit szó céljából tesznek fel az internetre, ez is mindenképpen védeni a gyerekeket. És nagyon fontos az is, hogy a gyerekeket tájékoztassuk arról, oktassuk arról, hogy ö, ö, hogyan kell az internethez viszonyulni, ezt nyilván az életkornak megfelelően kell tenni. Aztán nagyon fontos az is, hogy ne büntessük azzal is a gyerekeket, hogy a bíróságra el kell menni, illetve nagyon fontos még az adatvédelem, ez a szülőkre és a felnőttekre háruló feladat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az állami és a magán, érint, magán jellegű, magán szférába tartozó érintett felek egymással koordináljanak, és nagyon fontos az is, hogy a szexuális a gyermekek szexuális kizsákmányozásából származó tartalmak lekerüljenek az internetről. Aztán az is nagyon fontos, hogy legyenek olyan tanácsadási formák, amelyek segítenek valóban a gyerekeken, legyenek telefonos segélyvonalak, illetve figyeljünk oda arra is, hogy a menekültügyi válság milyen módon hoz hátrányos helyzetbe a gyermekeket, ne felejtjük el, hogy ennek van szexuális kizsákmányolással kapcsolatos vetülete is. Aztán a Darknetről is szól egy bekezdés, Fontosnak tartom a fekete listát, illetve az internetről való tartalom eltávolítást, de úgy gondolom, hogy egyértelmű, átlátható kritériumok mentén kell ezt megtenni, megfelelő jogi biztonságra kell törekedni, me, öm, meggyorsolhatóságra, illetve nagyon fontos az is, hogy a különböző jogi folyamatok öm, megfelelően bizonyos alap, biztos alapokon nyugodjanak. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, várom a munkát az árnyékjelentéstevőkkel. Emma McLarkin. Köszönöm, Emma McLarkin következik. Köszönöm, elnök asszony. Az ECR nevében természetesen mi is várjuk a munkát a többi frakcióbeli kollégával, megpróbálunk mindent megtenni az Európai Parlament nevében azért, hogy a tagállamok jobban együttműködjenek, hogy bevált gyakorlatokat megosztják egymással, hogy az online bűncselekményeket, amelyek a gyermekek szexuális kizsákmányolása irányulnak, ezeket meg tudjuk szüntetni. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek nem ismerik a határokat, ez mindenképpen hogy fellépjük ez ellen, úgyhogy össze kell fognunk. A technológiai haladás az elmúlt évtizedekben, illetve a, a, a, a közösségi oldalak illetve a közösségi oldalak népszerűsége még inkább nehez, megnehezíti a probléma kezelését, és úgy gondolom, hogy politikusként mindent megtenni azért, hogy tájékoztassuk az embereket, hogy beszéljünk arról, hogyan lehet a legjobban megelőzni ezeket a bűncselekményeket, és szerintem szakbizottságként nagyon fontos az, hogy egyértelmű iránymutatást adjunk, hogy a tagállamok ezek segítségével haladjanak ebben a munkában, és azt gondolom, hogy lehetnek ötleteink is ezzel kapcsolatban. Először is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok az ilyen tartalmú, ilyen tartalmakat mi hamarabb eltávolítsák az internetről. Nos, azt, azt gondolom, hogy az Internet Watch alapítvány, amely egy Egyesült Királyságbeli alapítvány, ennek a munkáját kérem, hogy figyeljék a tagállamok. Nagyon fontos, hogy aktívan keressék a tagállamok ezeket a tartalmakat, és ezeket mi hamarabb megszüntessék az Egyesült Királyságban a nulla tolerancia jegyében sikerült elérni azt, hogy az internetes tartalmakban 0,1%-os csak a, a gyermekpornográfia tartalom, ezt még fokozni kell természetesen, tehát nagyon fontos, hogy a tagállamok fellépjenek, egységes módon kell fellépni az összes tagállamban, az, független attól, hogy ki milyen politikai családba tartozik az Európai Parlamentben és a tagállamoknak ki kell alakítani egy egyértelmű állásfogást ezzel kapcsolatban, és nagyon fontos az, hogy az egész világon megtörténjen ez, hogy megnyerjük ezt a csatát. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek árnyék előadója nincsen itt. Te szeretnél hozzászólni, Helga? Um, I as well do see the big problem. Köszönöm szépen. Itt való, ez valóban egy nagyon komoly probléma, a Darkneten is láthatjuk azt, hogy a gyermekeket szexuálisan kizsákmányolják. Hihetetlenül. Hihetetlenül elterjedt ez a probléma, egyre romlik a helyzet, ez megengedhetetlen. Nem először fordul elő, hogy ezzel a problematikával szembe kerülünk. Tehát egyrésztről a szabadságjogokat más, kell, megfontolunk, másrésztről pedig a gyermekeket kell megvédenünk. Mindezt a jogállamiság elveinek tiszteletben tartásával. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyermekbántalmazást, vagy a gyermekek szexuális kihasználását tartalmazó tartalmakat mi hamarabb eltüntessük az internetről. Nyilván nem csak magáncégek felelőssége ez, hogy ez megtörténjen, de nagyon fontos az, hogy a jogállamiság szab- szabályait figyelembe véve történjen mindez. Az is nagyon fontos, hogy jogorvoslatok is lehetőséget adjunk. De mondom, a jogállamiság elveit mindenképpen be kell tartani. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Elnézést, kicsit felcseréltem a sorrendet. Valójában a sorrend szerint az álde következett volna. Az ők árnyék jelentéstevője sincsen itt, akkor most Martina Michelnek adom meg a szót. Ahhoz kapcsolódóan, amit eh, Helga Trüppel mondott. Nos, én úgy gondolom, hogy az egyensúly kialakítása, a véleményszabadság és a jogállamiság között nagyon fontos. Sok pontban nincsen semmi új, de hogyha ezt a problémát meg tudjuk oldani, akkor az alapproblémát is megoldottuk, mi szerint a büntetésjogi relevanciával is rendelkező kérdésekre is megoldást kell találni, de e, ezek egy, itt nincsenek előtérben. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani hogy a büntetőjogilag releváns gyermekkizsákmányolási bűncselekmények ellen hogyan lehet hatékonyabban fellépni, és azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy még sok éven keresztül komoly nehézségekbe ütközik majd az irányelv. Ami az internetet illeti, én is szeretném elmondani, hogy továbbra is meggyőződésem, hogy a törlés a gátolás helyett sokkal hatékonyabb, és ez az egyedüli észszerű eljárás, ami a büntethető képek és videók kérdését illeti. A gyermekpornográfiát tehát az internetről ki kell zárni, és annak a terjesztését meg kell akadályozni. Ami az internet zárását illeti, és az internet struktúráját, hát sajnos már régóta fennálló kérdés, hogy a honlapok lezárása mennyire hatékony. Én úgy gondolom, hogy büntetőjogi szempontból ez nem eléggé hatékony lépés. Lenne ezzel kapcsolatban javaslatom még pedig az, hogy nem általános megfogalmazásokkal kellene fellépni. Ha lehetséges, akkor Például a 2011-es irányelv egyértelműen a törlésről beszél. Én azt gondolom, hogy ezt kellene kiemelni és valóban előtérbe helyezni. Az állásfoglalással, ami az internetes tartalmak, internet szolgáltatók általi eh, felelősségét illeti, a videó megosztó platformokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy eh, ezek audiovizuális tartalmat osztanak meg, attól függetlenül, hogy a média irányelvből ezt kivonjuk, vagy azáltal elismerjük. Éppen ezért azt gondolom, hogy az előttem szólók és a szocialisták is elmondták, hogy további programokra van szükség azért, hogy a média hatáskört megerősítsük. Mindenek előtt a szülők és a tanárok körében, és azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint a technikai jellegű megoldások. Összességében tehát nagy mértékben egyetértünk az előadóval. Köszönjük ezt a jelentést. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nincsen itt az árnyék jelentéstevők közül, akkor kérdezném, hogy ki szeretne hozzászólni. Maximum egy percben tudom megadni a szót. Először Julie Ward. Uh, yes, I just... Köszönöm. Emma McClarkin szavait, szavaihoz csatlakoznék. Nagyon fontos az, hogy a határokon átnyúló együttműködés megfelelően működjön, a, és nagyon fontos, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk. Ez lenne az EU feladata. De hát eléggé képmutató dolog, hogy McClarkin asszony itt ül, mert ő, ő a legfőbb Brexit kampányoló látható. Tehát, hogy nem csak az Egyesült Királyságon belül, hanem az egész EU-ban kell együttműködni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én dolgoztam ebben a témában, az Internet Watch Foundation-nel is dolgoztam, és tudom, hogy számukra ez nagyon-nagyon súlyos gondot jelentett, tehát, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz majd a legrászorulóbbakra. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy a, a kedves Brexit pártoló kollégának milyen képmutató a hozzáállás. Ö... Elnök, köszönöm szépen. Grammatika kiszúrnak adom meg a szót. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε, ως συνήθως. Νομίζω... Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi munka jó irányba halad. Nagyon sokszor az az érzésünk, hogy folyamatosan haladnak előre az események, és mi pedig lemaradunk, hogy egyre újabb és újabb kizsákmányolási módok jelennek meg, mi pedig mindig le vagyunk maradva. A bűnelkövetők mindig előttünk járnak, pedig nekünk kellene előállnunk, és nekünk kellene a játékszabályokat meghatároznunk. És szeretnék elmondani egy rendkívül fontos pontot, egy rendkívül fontos kérdést, ugyanis az az információ, ami rendelkezésre áll, és azok a tanulmányok, amelyeket elkészítettek, ezeknek mind naprakésznek kellene lenniük ebben a témában, és a migrációval kapcsolatos problémákat is le kellene fedniük. Ugyanis ennek a kérdéskörnek nagyon fontos kapcsolódásai vannak a migránsok, a migráns nők kérdésével. Azt hiszem, hogy erre a részre jobban oda kellene figyelni. Köszönöm szépen, Szilvia Costa. Köszönöm, nagyra értékelem Verhájen asszony jelentését, illetve véleményét, mert két fontos szemponttal foglalkozik. Az egyik jobban kapcsolódik a mi szakbizottságunkhoz, és ezt nem annyira domborította ki a bizottság, az Európai Bizottság. Ez az irányelv 27. cikkében olvasható, tehát nagyon fontos az, hogy ne csak a arra figyeljünk oda, hogy a bűnüldözésben mit tehetünk, de a Safer Internet, vagy az INOP telefonhálózat is oda kell figyelni, ez azt hiszem most már 44 országban elérhető. Sok országban, a hazámban is, nagyon sok gyenge pont van még ezen témával kapcsolatban. Ez egy nagyon kényes kérdés. Arról van szó, ahogy az Európai Unión kívülről, vagy az Európai Unión kívül elkövetett bűncselekmények, amelyben sajnálatos módon európai gyermekek is részt vesznek, vagy ők érintettek benne. Nos, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is tenni kell valamit. Fontosnak tartom továbbá a képzést. Itt még nagyon nagy munka vár ránk az oktatásnak, az iskolának, az igazságszolgáltatásnak, a szociális szolgáltatásoknak is igen komoly szerepe van. Harmadik dolog, az országok fela, fele, sőt, több mint a fele, egy blokkot szavazott meg, egy blokkolást, de nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy mi lesz a sorsa azoknak az oldalaknak, amelyeket blokkoltak. Nos, úgy gondolom, hogy gyorsan történjen meg a tartal, gyorsan történjen meg a tartalmak eltávolítása. Olaszországban sok gyerek öngyilkos lett ezen probléma miatt. Köszönöm szépen még egyszer a McClarkin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vissza kell térnem az engem érintő megjegyzésre, hogy valaki egy ilyen vitában azért szól fel, szólal fel, hogy politikai előnyt szerezzen. Ez egy rendkívül fontos téma, gyermekpornográfiáról van szó, ez egy bűncselekmény, az egész világon elkövetik, nemzetközi probléma, közösen kell fellépnünk, és természetesen az Egyesült Királyságnak vezető szerepe van, nem csak az Európai Unióban, az egész világban. Szeretnénk, hogyha véget vetnénk ennek a problémának, nem csak az Európai Unió határain belül, a nemzetközi porondon kell felépnünk. Nyilván a kanadai problémát is úgy kell megoldani, hogy összefogunk. Együtt kell tehát működni, és egy irányba kell munkálkodnunk. Már évek óta foglalkozom ezzel, és a továbbiakon is fogom tenni. Akkor is megtettem ezt, amikor tagjai voltunk az Európai Uniónak, és akkor is meg fogom tenni, amikor kilépünk az EU-ból, mert ez nagyon fontos, a jövőbeli generációk biztonságáról van szó, és jó lenne, hogy az emberek most, fogna, most is összefoglalnak, és a későbbiekben is köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most nem a Brexitről kellene vitáznunk, hanem a témára kell koncentrálnunk. A bizottságnak teszem fel a kérdést, hogy szeretne -e hozzászólni a vitához. A bizottság képviselője itt van? Kérem, maximum két percben adom meg a szót. Thank you very much, uh, Madam uh, Chair. And, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen a szakbizottság munkáját. Köszönjük, hogy elkészítették ezt a véleményt. A bizottság üdvözli a véleményt. Ez is tulajdonképpen azokra a fontos pontokra koncentrál, amelyeket mi is beazonosítottunk mindennapi munkánkban a gyermekek szexuális bántalmazása, illetve kizsákmányolása ellen, akár az online, akár az offline világban. A bizottság az elmúlt év decemberében az átültetési rendelkezésekről megjelentetett szövegében ugyanezek a fő pontok jelentek meg, itt ugye a 2011-es szöveg átültetéséről van szó. Vannak mindig újonnan felmerülő problémák, amelyek a 2011-es irányelvben még nem voltak benne, amelyeket szintén látunk a mindennapi munkánkban. Ezek közül hármat szeretnék kiemelni. Ezek közül többet egyébként megemlítettek már az itt hozzászólók is. Ezek közül az egyik a prevenció. Amikor megnézzük, hogy a tagállamok hogyan ültették át a 2011-es irányelvet a megelőzés tekintetében, azt látjuk, hogy sok tagállamban nagyon gyengék a megelőző intézkedések. Jó lenne, hogyha a jobb gyakorlatok cseréje például szorosabb lenne a tájékoztatás, illetve a gyermekek és felnőttek oktatása, felkészítése alapvető fontosságú, illetve az is, hogy azok a hivatalos személyek, akik kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel, rendszeres képzést kapjanak. Vannak specifikus, megelőző intézkedések, ezek közül az egyik benne volt a véleményben is. Ezek a kötelező ellenőrzések, vagyis azoknak a személyeknek a kötelező ellenőrzése, akik gyermekekkel dolgoznak, akár fizetett, akár önkéntes munkakörben. Az információ csere a gyermekekkel szemben bűncselekményt elkövetett személyekről szintén rendkívül fontos. Remélem, hogy ez az információ csere könnyebbé válhat a tagállamok között, mi ezt mindenképpen ösztönözzük. A véleményben megjelenik az is, hogy kötelező jelentést kell tenni az internetes szolgáltatóknak arról, hogyha ilyen jellegű tartalmat találnak. A LIBE szakbizottságban a gyermekekkel való visszaéléssel foglalkozó hivatal vezetője vendégként eljött hozzánk az Amerikai Egyesült Államokból, és meghallgathattuk az ő fellépésüket. Az ő szervezetük tulajdonképpen kapcsolatban áll az európai bűnöldözési hatóságokkal is, hogy a mindennapi munkát segítse a gyermekek bántalmazása, szexuális kizsákmányolása elleni harcban. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezen a szövegen dolgoztak, Verhelyen asszonynak különösképpen, de az egész szakbizottságnak is a munkájáért. Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Zabina Ferhelyennek a kiváló munkáért és a jó javaslatért szeretném én is kiemelni, amit Michels és Trüppel kollégák már elmondtak. Mindenképpen oda kell figyelni, és talán még erősebben meg kell fogalmazni, hogy a jogállamiság szerinti eljárást nem szabad aláásni, ezt be kell tartani, és nem a saját, úgymond saját jogszabályokat kell véghez vinni. Jelenleg ezért küzdünk, és azt gondolom, hogy ezt ki kellene emelni még egyszer a jelentésben. Mindenképpen jó lenne ez, hogy ne azt a benyomást keltsük, mi szerint a kisajton próbáljuk bevenni a mi szabályainkat. Ezt egyértelműen ki kell mondani. Zabinének még visszaadom a szót, és utalnék arra, hogy a módosítók határ, benyújtásának határideje május 11-e 18 óra. Köszönjük, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Biztos, hogy ez egy olyan téma, amelyről hosszabb, intenzívebb vitát is lehetett volna tartani, jó lett volna tartani, de fontosnak tartom itt is kiemelni, hogy itt ebben a jelentésben nem egy saját kezdeményezésű jelen, ö, állásfoglalásról van szó, hanem egy végrehajtásról szóló jelentésről, azzal kapcsolatban, hogy a meglévő jogalkotást hogyan hajtják végre, és ezért a jelentésben is arra koncentrálunk, hogy ö, olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyben a szakbizottságunknak külön hatásköre van. Megelőzés, és nem annyira a büntetőjogi aspektusok, de fontosnak tartom, hogy itt, ami a kutatást, szakképzést, nevelést, megelőzést illeti ilyen jellegű intézkedésekről beszéljünk, különösen a gyermekekkel, fiatalokkal és a gyermekekkel dolgozó személyekkel kapcsolatban. Lenne egy nagyon rövid észrevételem, ami a szexuális kizsákmányolás internetes megjelenését illeti. Már elmondtuk, hogy ez nem a nyitott honlapok kérdése, ott kevés gyermekpornográfia van. A legtöbb ilyen jellegű tartalom egyéb honlap mögé kódolva kerül fel, és ez valódi probléma a büntetés végrehajtás szempontjából is, hogy nagyon sok területen nem lehet ehhez hozzáférni, anélkül, hogy saját maga is már büntethető cselekményt hajtana végre az, aki ezt a tartalmat az internetre felteszi. Tehát itt összekapcsolódnak kérdések, és nem annyira a nemzetközi együttműködésről van szó, amely meglepően egészen jól működik. A probléma az, hogy hogyan lehet a mi jogállami rendszereinken belül elérni a tetteseket, akik önmaguk nem tartják be természetesen a jogállamiság szabályait. Éppen ez a probléma az interneten terjedő tartalmakkal. Ezért szeretném itt kiemelni, hogy az Európollal jó lenne egy rövid meghallgatást megszervezni, hogyha van erre még idő a következő hetekben, hónapokban. Jó lenne meghallgatni őket, hogy jelenleg mi a helyzet az ő megítélésük szerint. Előre örülök az együttműködésnek, biztos, hogy nagyon gyümölcsöző lesz ez. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a végső megjegyzéseket, és valóban én is azt gondolom, hogy jó lenne felvenni a kapcsolatot az Európollal és meghívni őket. De kérnék, hogy adjanak nekem kellő rugalmasságot, hogy adott esetben ne a következő két hónapban próbáljuk ezt betervezni, mert arra nem igen lesz lehetőségünk, hanem hogyha adódik erre alkalom, akkor mindenképpen tárgyalni kell velük, de valahol még az év során jó lenne, hogyha mondjuk találnánk erre másfél órát egy szakbizottsági ülésen. Köszönöm szépen. Mint már mondtam, a módosítók benyújtásának a határideje május 11-e 18 óra. Az előadó és az árnyék előadóknak sok sikert kívánok a munkához. Az utolsó napi rendi ponthoz értünk, ez a hetes, az uniós ifjúsági garancia programok kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk ellenőrzése. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, erre vonatkozó vélemény. Két héttel, két-három héttel ezelőtt volt egy rendkívül részletes, és azt gondolom kiváló jelentés a számvevőszék részéről, amely megvizsgálta, hogy mennyire hatékony az ifjúsági garancia program, milyen sikereket ért el, vagy esetleg milyen kudarcokat vallott a tagállamokban. Azt gondolom, hogy ezen tanulmány eredménye nem voltak túlságosan pozitívak, és ezért részletesebben foglalkozni kell a kérdéssel, hogy az ifjúsági garancia programnak valóban legyen olyan hatása, mint amelyet az elején reméltünk. Most meg is adom a szót Tereze Komodininek, az előadónknak. Kérem a lehető leghamarabb, maximum 5 percben foglalja össze a mondani valóját. Kicsit már késésben vagyunk, mert nagyon sokáig tartott a szavazás. Komodini képviselőnek megadom a szót. Thank you, Madam Chair. In fact, uh, um, uh, I will start from where you left off. Köszönöm szépen. Ott folytatnám, ahol ön befejezte. A számvevőszék megvizsgálta, hogy uh, az ifjúsági garancia, illetve az ifjúsági program meghozta-e a várt eredményeket a tagállamokban. Az eredmény az volt, hogy az ifjúsági garancia végrehajtásának kapcsán minden tagállam tett előrelépéseket, de úgy találta a számvevőszék, hogy a fiatalok integrációja, munkaerőpiaci integrációja továbbra is kihívásokkal terhes. Az eredmények elérése a megfelelő oktatástól, a minőségi oktatástól függ. Az ifjúsági garanciának a, arra kell koncentrálnia, hogy a fiatalok készségei megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek tulajdonképpen egyetlen tagállam sem végzett átfogó tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy a rendkívül heterogén lakosság készségei valóban megfelelnek-e a munkaerőpiac igényeinek. Minden egyes tagállamban hatékony felülvizsgálati rendszerre lenne szükség. A számvevőszék azt is megjegyezte, hogy a NEED fiatalok esetében nincsenek meg a megfelelő nyomonkövetések és adatok Megfelelőképpen kellene elvégezni a profilalkotást a munkaerőpiaci igények kapcsán, hogy valóban fenntartható munkahelyek jöhessenek létre. A jelentéstétel sem megfelelő, illetve az adatok összehasonlíthatósága is hagy valókat maga után a tagállamoknak hatékonyabban kellene végrehajtania az ifjúsági garancia program programjait, és hatékonyabb monitoring rendszert kellene végrehajtani, hogy a strukturális reformok, illetve a költséghatékonyság is megfelelőbbek legyenek. Szoros partnerségben kell dolgozni a szociális partnerekkel, az iskolákkal, a képzőintézetekkel, a privát munkaadókkal és a harmadik szektor képviselőivel, hogy megfelelőképpen tudjuk monitorozni az ifjúsági garancia programok működését. Az IKT készségek különösen fontosak annak érdekében, hogy fenntartható munkahelyeket találjanak a fiatalok, így a tagállamoknak hatékonyabban kellene tanítaniuk a digitális készségeket, és ezt bele kellene vonni az ifjúsági garancia programokba is. Ezek azok a kérdések, amelyekre felkívántam hívni a mai nap a figyelmet, és várom a vitát. Ja, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Komodini képviselő. Köszönöm, hogy bemutatta a jelentését. Az árnyék jelentéstevéknek adom most meg a szót. Legalább egy itt van nálunk, velünk. Kerdiesz Ebel Rubiel képviselő. Egy másfél percben. Presidenta, trataré de ser muy breve, Köszönöm szépen, elők, asszony, rövidségre törekszem. Teljes mértékben egyetértünk azzal, amit az imént mondott a vélemény előadója. Ki kéne talán emelni, hogy bár a ifjúsági garancia végrehajtásában vannak azért pozitív és negatív dolgok, de európai oldalról ezt mindenképpen támogatni kell. Lassan kezdődött a végrehajtás, aztán a tagállamok egy kicsit felgyorsultak, egyre gyorsabban hajtják ezt végre, de még nagyon sok minden hiányzik. A számbevőszék elég sok javaslattal, ajánlással, ajánlattal élt a tagállamok felé, hogy hogyan lehetne ezt javítani. De legyünk realisták, amikor ifjúsági garanciáról beszélünk, azért ugye vannak olyan vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy 45 45 milliárd, milliárd eurónyi ö, len, ö, ifjúsági garanciára lenne szükség, hogy ez tényleg működőképes legyen. Hogy ez fogja megoldani az Európai Unióban a fiatalok munkanélküliségét, ahhoz tényleg ennyire van szükség. plusz 1,8 milliárd eurónyit sikerült ennek a témának kitárgyalni a következő pénzügyi keretben, de hát a Brexit-tel egy kicsit megnehezedik ez a probléma. Minden esetre fontosnak tartom, hogy értékeljük, hogy milyen eredményeket értünk el, örülni kell a pozitívumoknak, és nézzük meg azt is, hogy mire van még szükség. Szerintem a jövőben mindenképpen, ha jövőre nézzünk, akkor mindenképpen számot kell adni az eddig elért eredményekkel. Nézzük meg azt is, hogy a nézzük meg azt is, hogy milyen minőségben kínálunk bizonyos dolgokat. Aztán az indikátorok is nagyon fontos, a mutatószámok. Valóban hozzáadott értékről van e szó, avagy arról van szó, hogy az egyéb foglalkoztatási típusú programokat imáron nem finanszírozzák a tagállamok. Köszönöm. Tehát össze kell hasonlítani az adatokat, erről van szó. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Az ECR részéről nincs itt senki. Az ID részéről sincsen senki. Gue, Suntes kolléga? Vagy te szeretnél hozzászólni? A Gue nevében? A zöldek részéről Maragall kolléga áll a listámon, de ő már nincs is nálunk. Helga, szeretnél hozzászólni? Bild asszony sincsen itt, akkor ki szeretne hozzászólni? Sajdroba képviselőnek kérem, adom meg a szót röviden. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Komodini asszonynak. Egyetértek azzal, hogy rendkívül hasznos programról beszélünk. A program jól működik, ugyanakkor ennek hatékonyságát figyelnünk kell. A véleményben az előadó megjegyezte azt, hogy kevés a rendelkezésre álló információ. Vagyis meg kell kérnünk a bizottságot arra, hogy pontosabban figyelje a költséghatékonyságot minden egyes tagállamban, és erről éves jelentést is tegyen. Ebben a tekintetben módosító indítványt is be fogok nyújtani. Ezt kívántam elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság Szeretne hozzászólni? Nem? Akkor... Á, ah, igen, itt ül valaki. Igen, a bizottság mégiscsak szeretne hozzászólni. Megadom a szót két percben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a véleményt, üdvözöljük ezt a véleményt, nagyon hasznos kiegészítése ez a munkánknak köszönjük a vitát is a mai szakbizottsági ülésen. maga a jelentés nagyon sok olyan témára rávilágít, amiről mi is beszéltünk a 2016. október 4-i jelentésünkben. A 2014-es és a 2015-ös adatokra vonatkoznak a megjegyzések, hát ezek tulajdonképpen a programnak azért a kezdeti stádiumát érintik, ezért nem lehet ebből konkrét következtetéseket levonni. Tudjuk, hogy voltak hiányosságok a végrehajtás első éveiben, ezeket megpróbáltuk azóta kiküszöbölni. Természetesen erre időre volt szükség, de meghoztuk a megfelelő intézkedéseket. Nem volt könnyű feladat, mert a kezelő hatóságok kinevezése, illetve helyszíni munkájának elindítása és támogatása elég nehéz volt. Az október 4-i közleményben ugyanakkor a bizottság kimondta, hogy az ifjúsági garancia kapcsán nagyon sok fontos adatot kaptunk, 16 ezer fiatallal indíthattuk el az ifjúsági garanciát, 10 millió fiatalt érintettek ezek a támogató intézkedések. A jelentés, illetve a vélemény is egyértelműen kimondja, és helyesen kimondja, hogy az a legfontosabb célkitűzés, hogy a NEET fiatalokat el tudjuk érni, és hogy személyre szabott intézkedésekkel sikeressé tegyük az ő munkaerőpiaci integrációjukat. Hogy néhány példát mondjak az ifjúsági garancia hatékony végrehajtásának kapcsán elkészítettünk egy NEET tracking rendszert, amelyel megtalálhatók és elérhetőek a NEET fiatalok, vagyis azok, akik nem dolgoznak, oktatásban és képzésben sem vesznek részt, hogy hozzájuk hatékonyan eljusson az ifjúsági garancia program. Egy egyablakos rendszert hoztunk létre, amely igen hatékony tájékoztató rendszernek bizonyult, ezt könnyen megtalálják azok, akik nem dolgoznak, nem vesznek részt oktatásban, sem pedig képzésben. Franciaországban átfogó projektek indultak el a korai iskola elhagyás megállítására, és itt valóban személyre szabott, az adott szituációra szabott megoldási lehetőségeket kínáltak. Ezek az intézkedések, amelyek tényleg megtalálják a leginkább rászoruló fiatalokat, és személyre szabott segítséget nyújtanak nekik a helyszínen, ezek a legfontosabb és leghatékonyabb intézkedések. Elnézést kérek, mondja az elnök, kérném, hogy foglalja össze a hozzászólását, mert nincsen több időnk. Igen, mondja a bizottság képviselője, már is befejezem. Tehát folyamatosan javítanunk kell a fellépést, többek között a monitoring hatékonyságát, ezzel kapcsolatban többen is hozzászóltak. A foglalkoztatási szakbizottsággal is együtt dolgozunk, illetve a nemzeti parlamentek foglalkoztatási szakbizottságaival, hogy a monitoring hatékonyabb legyen, hogy egyértelműbb adatot kapjunk a minőségről, a költségekről, az elindított intézkedések tekintetében. Még egyszer köszönöm mindenkinek a munkát. Köszönöm szépen elnézést, hogy így megszakítottam, de az igazságosság kérdése felmerül, hogyha én a képviselőktől megvonom a szót, mert túl sokáig beszélnek, akkor a bizottsággal is ugyanezt kell tennem. Köszönöm szépen még egyszer. Valóban rendkívül fontos kérdésről van itt szó, és úgy tűnik, hogy mégiscsak sikert kell elérnünk mindenáron, és mi mindent megteszünk azért, hogy az ifjúsági garancia programból siker legyen, hiszen hogyha nem tudunk az európai fiatalokon segíteni, hogy perspektívát adjunk a kezükbe, akkor mi sem várhatjuk el tőlük azt, hogy ők Európát saját perspektívájukként minősítsék, és éppen ezért kényszerűen rá vagyunk kényszerítve, hogy sikert kovácsoljunk ezen programból. Köszönjük szépen az előadónak, még röviden megadom a szót az előadónknak. A módosítók benyújtási határideje május 10-13 óra. Komodini asszony. Rendben? Jó. Akkor mindenkinek, az előadónak és az árnyék előadóknak is sok sikert a munkához. Köszönöm e a vitát. Így az ülésünk végéhez értünk. Szeretném jelezni, hogy a következő ülésünk május 29-én 3-tól fél hétig, majd május 30-án 9-től fél egyig lesz. Köszönjük a tolmácsok munkáját, mi is köszönjük az elnökasszonynak, és mindenkit kérek, hogy gyorsan hagyja el a termet, kivéve a koordinátorokat és azokat, akik részt vesznek a koordinátorok ülésén, mert folytatjuk a munkánkat. Köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok! ich würde gerne mit der koordinatorensitzung beginnen. I would like to start with a, uh... a magyar kabin kérdezi, hogy szükség van-e magyar tolmácsolásra. Kérem, hogy jelezzék a magyar kabin felé,